De Jong úr a bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzése címet viseli. Kérem Dönis De Jong urat, hogy négy percben szólaljon fel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de Europese Commissie is, hebben we kunnen zien bij ons onderzoek naar de dieselgate. Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom, hogy a szakértők e, helyzetét tisztázzuk. Gondolok itt a dieselgate-re, a CARS 21-re, és így tovább. Itt főleg az a gépjármű ipar képviselői vettek részt a bizottságban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a civil szervezetek hangját is hallassuk, és valóban odafigyeljünk azokra, akik meg akarják védeni a környezetet. Nagyon nehéz volt az elmúlt években a bizottságban érvényesíteni ezeket a véleményeket. Az Európai Parlament fölhívja a figyelmet arra, hogy a bizottságnak megfelelően kell alkalmazni a szabályokat, illetve a forrásokat, Informálisan együttműködtünk a bizottsággal az előző mandátum keretében, illetve a választások során 2014 után zsákutcába kerültünk, és úgy tűnt, hogy a mi feladatunk az, hogy kimondjuk, hogy, hogy rossz az összetétele a szakértői csoportoknak. De amikor a megfelelő elvekből indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy egyetlen egy tisztviselő próbálja érvényben tartani a szabályokat, illetve föntartani ezeket. De legyen tiszta a kép, a bizottságnak kell rendet tennie saját házatáján. És a Költségvetési Bizottságban úgy döntöttünk, hogy egy tanulmányt fogunk készíteni megállapítottuk, hogy hiányzik az átláthatóság, illetve nincs meg az egyensúly sem. A kisebbségi vélemény nem érvényesül, illetve a, ö, semmilyen jogorvoslatra nincsen lehetőség. A bizottság felülvizsgálja a szabályokat, és ez jó hír, de nagyon sajnálom azt, hogy sohasem konzultáltak velünk formálisan és megfelelő formában. Egy jelentést kívánunk készíteni állásfoglalással a szakértői csoportok összetételőet illetően. Egy munkadokumentumot készítettem, illetve ennek az előkészítésében én is vezető szerepet játszottam, és Timmermans alelnökkel beszéltünk ebben a témában, pozitívnak mondanám ezeket az eszmecseréket, de sajnos az új szabályozásban ez nem igazán érvényesült, ezért születik a jelentés, egyértelműen meg kell határozni a kritériumokat, és definiálni kell a különböző érdek kategóriákat, látni kell, hogy hogyan áll föl egy szakértői csoport, és egyenlő játékteret kell biztosítani a különböző érdekek között. Ezen kívül panasztételi lehetőségre is egyenlő esélyt kell biztosítani. Negyed sorban ott vannak az utazási költségek, illetve az egyéb szakértői költségek. Gondolok itt például azon cégekre, akik kiküldenek egy szakértőt és ötöt sorban pedig a civil szervezetekre szeretnénk odafigyelni, valamint nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem nyilvánosak, nem nyilvánosak a szakértői csoport véleménye, illetve az általuk megfogalmazott ajánlások. Összeférhetetlenségnek vagyunk tanúi, és ezt orvosolni kell, valamint nagyon fontos egy ellenőrzési szerv, mely keretében ellenőrizhetjük a szabályok betartását és reméljük, hogy a bizottság így ennek fényében felülvizsgálja majd a szabályait július 1-ét megelőzően. Nagyon fontosnak tartom az átláthatóságot, erre mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni. Köszönöm szépen, spontán felszólalások, Marias úr kap szót. Köszönöm szépen. Az átláthatóság hiánya és az a tény, hogy ez sok ilyen szakértői csoportról elmutatjuk, hogy nem kiegyensúlyozottak megfelelően, arra utalnak, hogy valóban ezt a nyilvántartást ellenőrizni kellene, hogyha nincs elég átláthatóság, a polgárok nem fognak bízni bennünk. Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy eredményesen megreformáljuk ezeknek a szakértői csoportnak a működését, azt áthelyezni a minőség és az átláthatóság alapjára az Európai Bizottság már korábban meghatározta azokat a horizontális szabályokat, amelyek szerint ezeknek a szakértői csoportoknak működniük kellene. Itt nyilvános fölhívásokkal kellene a szakértőkhöz fordulni, és egy jelentkezési rendszert kellene kidolgozni, ez valóban az átláthatóságot javítaná, és tisztázni kell azokat a módszereket is, amelyek révén gondoskodunk arról, hogy a nem kellőképpen reprezentált, tehát alulreprezentált nem kormányzati szervezeteket is megfelelően képviselni tudjuk. Elnök, köszönöm, Konesna asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Holnap ze současné strukturální krize přišlo mi že opět zcela zapomínáme na ty kterým má evropský projekt sloužit na naše občany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 a, polgár, a, civil szervezetek képviselőit is, és a szociális partnereket egyre inkább bevonjuk. És az ilyen kisebb lépésekkel azt hiszem, hogy nagyobb vitákra nem számíthatunk holnap. És köszönöm szépen a jól előkészített jelentést. Köszönöm szépen, és most megadom a biztos asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani De Jong jelentéstevő úrnak, hiszen ez a jelentés egy nagyon fontos témát érint. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek a szabályok alapvetően fontosak a szakértői csoportok legitimitása szempontjából. A bizottság szoros figyelemmel kíséri a szakértői csoportok szerepét a szakpolitikák alakításában, és eh, szigorúbb belső szabályokat alkottunk annak érdekében, hogy ezek a csoportok a teljes átláthatóság jegyében és elszámoltathatóság jegyében eh, lássák el a feladatukat. És eh, szeretnék egy dolgot hangsúlyozni, ami elég alapvető. A szakértői csoportok nagyon hasznosan hozzájárulnak a bizottság munkájához számos szakpolitikai területen, ezek nagyrészt meglehetősen szakmai jellegűek, speciális jellegűek. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy függetlenül attól, hogy a szakértői csoportok milyen tanácsadással látnak el minket, őnekik pusztán szakértői szerepük van. A tanács megfogadható, de a döntés felelőssége a bizottság, és kizárólag a bizottságra tartozik. Amikor a bizottság felállt, akkor is már javasoltuk, hogy felül kell vizsgálni a szakértői csoportok működését, azok átláthatóbbá tétele érdekében új szabályokra van szükség, ezeket a parlament elé, az Európai Ombudsman elé és civil szervezetek elé is megküldtük. Azóta is folynak a konzultációk, és folytak a konzultációk, és tavaly májusban elfogadtuk az új szabályokat. Ezek kötelező érvényűek minden bizottsági szolgálat számára, annak érdekében, hogy az egyensúly és az átláthatóság biztosítható legyen. Ugyanakkor azt is várjuk, hogy pozitívan reagáljanak a mi ajánlásainkra, illetve Hagyj egyet néhány konkrét példát. Parlament javaslataira. A bizottság hangsúlyozza ismételten, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség ezen csoportokban a képviselet tekintetében. Kiegyensúlyozott alatt nem azt értjük, hogy matematikailag kiegyensúlyozott, amit nehéz definiálni minden esetben, de minden esetre maximális egyensúlyra kell törekedni a szakértelem, a nemek, a földrajzi megoszlás tekintetében. Az új szabályok komoly változást hoznak az átláthatóság tekintetében, új nyilvántartást készítünk, ami nyilvánosan hozzáférhető és pontosabb információt tartalmaz. És a bizottság, amikor az érdekelt csoportok képviselőit kiválasztja, akkor alaposan mérlegli, mérlegeli a háttereket. Ez egy komoly előrelépés, és a parlament is már régóta ezzel a kéréssel élt. A kiválasztási kritériumok teljesen átláthatók és inkluzívak, ezáltal biztosítható a kiegyensúlyozottság. Az átláthatósági nyilvántartás alapvető feltétel ahhoz, hogy bárkit szakértői csoportokba kijelöljük. Különösen, ha konkrét érdekeket képviselnek, fontos, hogy teljes átláthatóság érvényesüljön. Harmadsorban minden dokumentum, amit a szakértői csoportok elkészítenek, bekerül a nyilvántartásba. És ezáltal teljes körűen érvényesülnek a szabályok. Az egyes csoportok úgy is dönthetnek, hogy nyilvános üléseket tartanak. Végezetül, de nem utolsó sorban, szigorú szabályokat alkottunk az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében. Csak olyan szakértők jelölhetők a csoportokba, akik esetében teljes körűen megtörténik az összeférhetetlenségi vizsgálat, illetve ilyen jellegű nyilatkozatot tesznek. Fontos biztosítani, hogy a kijelölt személyek esetében ne álljon fenn összeférhetetlenség, és a független szakértők listáját a nyilvántartás tartalmazza. Ezek a szabályok azt hivatottak biztosítani, és remélem önök is ezt meg tudják állapítani, hogy a az átláthatóság és az elszámoltathatóság maximálisan érvényesüljön. A bizottság elkötelezett a tekintetben, hogy ezeket a szabályokat szigorúan betartatja, és természetesen nyitottak vagyunk a parlamenttel a további párbeszéd folytatása előtt, annak érdekében, hogy ebben a fontos témában további figyelmet szenteljük az ügynek. Close.